Good afternoon, everybody. I hope you... Köszöntök mindenkit délután. Remélem mindenkinek jó volt az ebéd szünetje. Nekem jó volt. Úgy látszik, hogy foghíjasak még a pacsorok. de úgy látom, hogy éppen most jön be az egyik előadó, és éppen most foglal helyet. Úgyhogy ezen a közös Avkó Peti szakbizottság ülésen szeretettel köszöntök mindenkit jogi okokból megkértek, hogy tájékoztassak mindenkit, hogy webstreaming lesz ezen az ülésen. Tehát bárki, aki nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent, jelen pillanatban még megkapja a lehetőséget, hogy elhagyja a termet. Az első napi rendi ponttal kezdjük, ami a napirend tervezett elfogadása. Mind a két szakbizottság megkapta a napi rendet, és ha nincs ellenvetés, akkor olyba veszem, hogy ezt elfogadtuk. Nincs ellenvetés, úgyhogy elfogadtuk a napi rendet. Ez az APKO Peti szakbizottság második vegyes ülése a jogakotói megbeszélések átláthatósága témájában és Leinen úr, illetve Thun asszony az előadó ennek a témának. Szeptemberben, szeptember 13-án mindenki megkapta tőlük a dokumentumokat. A jegyzőkönyvet mindenki látta, az a kérdésem, hogy az előző ülés jegyzőkönyvét el tudjuk-e fogadni, van-e módosítás, van-e ellenvetés, akkor ezt elfogadtuk. Akkor a négyes napi rendi pont következik, amely az ombudsman stratégiai felmérése az a tanács, az Európai Unió tanácsa előkészítő testületeiben zajló jogalkotási tárgyalások átláthatósága témájában. Megadom a szót az előadóknak, mindenki 5 percet kap, de szeretném elmondani, hogy Tum asszony késni fog, ezt már előre bejelentette, ugyanis a járata késik, remélhetőleg legalább az ülés végéig befut. Azonban, amikor Tum asszony megérkezik, akkor azonnal megadjuk a szót, azonban nagyon szorít az idő ezen a vegyes meetingen. Mm, először is Leinen urat szólítom, az AFKO előadóját 5 percben. Köszönöm szépen, társadalmi asszony. Igen, valóban. Nagyon fontos ez a dosszié. A kérdés az az, hogy ezt a fekete dobozt hogyan nyissuk meg, mármint az Európai Tanács fekete dobozát. És az ombudsman az, hogy helyesen ö, utalt arra, hogy igenis vannak hiányosságok az átláthatóság tekintetében a tanácsban, a tanács nem egy administratív, hanem jogalkotói testület az Európai Parlamenthez hasonlóan, és ezért előadóként egy politikai jellegű jelentésben gondolkodtunk, és nem pedig technikai jellegű jelentésben, ugyanis ez egy politikai kérdés, és konkrétan az egyensúlytalanságokkal szeretünk volna foglalkozni a a két társjogalkotó testület átláthatósága és hozzáférhetősége tekintetében. Ugye a jogalkotási folyamatban a parlament minden szakaszban átláthatóan tevékenykedik, a tanács viszont inkább fekete dobozként funkcionál, mint említettem. A kollégákat mind a két szakbizottságban arra kérjük, illetve másokat is arra kérünk, hogy koncentráljunk a jelentés hatájára szigorúan, és olyan módosításokat ne említsenek a kollégák, amelyek általánosságban az Európai Uniós intézmények átláthatóságával foglalkoznak. hiszen azt gondolom, hogy ebben a témában már számos jelentésünk született a múltban is más alkalmakkor is foglalkoztunk már ezzel, és nyilván lesz még a jövőben is alkalmunk, hogy egyéb átláthatósági kérdésekkel foglalkozunk. A jelentés legfontosabb fejezeteiben arra következtetésre jutunk, hogy az ombudsman ajánlásai végrehajtása gyakorlatilag a minimumot jelentenék, a tekintetben, hogy a jogalkotási folyamatokat a tanácsban átláthatóvá tegyük. Tehát ez tényleg a minimum, ennél tovább is lehet menni. A jogalkotási folyamat átláthatósága elengedhetetlen abból a szempontból, hogy a polgárok bizalmát elnyerjük, élvezzük, és a parlament mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt az átláthatóságot támogassa, erősítse, és ezáltal az európai demokráciát is erősítsük. Azt hiszem, hogy az európai médiáknak és egyéb szereplőknek is joguk van arra, hogy felelősségre vonhassák az európai intézményeket, illetve nagyon fontos a spekulánsok, a hamis hírek terjesztői, illetve az összeesküvés elméletek gyártói ellen is fellépnünk. Azt gondoljuk, hogy az átláthatóság hiánya a tanácsban ellehetetleníti a polgárok számára, a médiák és az egyéb szereplők számára az, hogy komolyan megvizsgálják és borcső alá vegyék és kövessék ezen testületek munkáját az egyes tagállami nemzeti parlamentek feladatát is megnehezíti, hogy a tanács fejleményeit kövessék, illetve egy egyensúlytalan helyzetet alakít ki a parlament és a tanács között. Komolyan bíráljuk azt is, hogy a tanács nagyon gyakran formális szavazás nélkül határoz, még olyan témákban is, ahol minőségi többség is lehetőség lenne. És az, hogy nem szavaznak, ez gyakorlatilag ellehetetleníti azt, hogy bárki is belelásson abba, hogy ki támogatott és ki ellenzett valamit. Nem lehet ezt, erről semmilyen képet kapni, hogy milyen parlament, milyen állásponton volt. Azt hiszem, hogy egy demokráciában az a norma, hogy időnként egy elképzelés többséget kap, máskor kisebbségbe kerülünk, és ezt fel kell vállalni. Nagyon fontos az átlátható magatartásmód minden esetben. Azt hiszem, hogy a tanácsot fel kellene szólítani arra, hogy az ombudsmani ajánlásokon menjen még tovább, legalábbis a koreper üléseket ki kellene tenni reál időben, valós időben az internetet, tehát webstreamingelni kellene ezeket az üléseket a mi ülésünkön hasonlóan. Vagyis a koreper ülésekre is ez kellene, hogy vonatkozzon, illetve elérkezett az ideje annak, hogy a tanács diplomáciai fórumként viselkedjen. Igenis, a parlamenti demokrácia keretén belül egy jogalkotói testületként kell, kellene, hogy viselkedjen a tanács illetve az Eurogroup egy informális, de nagyon nagy befolyással bíró előkészítő csoport, őket is kiemelném, szeret, és nagyon fontos lenne, hogy őket is formalizáljuk, az ő tevékenységüket formalizáljuk, és az ő tevékenységüket is átláthatóvá tegyük. Úgyhogy most az önök véleményére vagyok kíváncsi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon informatív előadás volt, és nagyon jó ismétlés is volt mindannyiunk számára. Nagyon-nagyon jó. Jánatom, ez nincs itt, de természetesen amint megjelenik, szót kap azonnal. Azt hiszem, hogy részemről elvégeztem a feladatomat, át is adom a szót Danuta Hübnernek, a társelnöknek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az akkor nevében beszélek, szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a nyári szünetet megelőzően két találkozónk is volt az ombudsman asszonynal, az egyik önökkel közösen történt, és erről a jelentésről már beszéltünk, mielőtt a következtetéseket nyilvánosságra hoztuk volna illetve volt egy közös eszmecserénk a stratégiai felmérés vizsgálat tárgyában is, a jogalkotási eljárások átláthatósága tárgyában a tanácson belül, és azt hiszem, hogy nagyon világos volt a következtetésünk, az a célunk, hogy legyen ugyanaz a cél, hogy legyen az a cél, hogy ugyanaz a szint legyen az átláthatóságban minden testületben. És itt számos politikai, kulturális különbséget is említettünk, de itt most nem politikai jellegű tárgyalásokról van szó, hanem a jogalkotási folyamatról, folyamatokról konkrétan, hiszen itt magasabban van a léc, nagyobb a követelmény szintje az elszámoltathatóság és az átláthatóság tekintetében. És szeretnék még néhány szót ejteni arról is, hogy júliusban akkoriban miről határoztunk, mit döntöttünk, a, arról volt szó, hogy a tanács is tájékoztat minket, a parlamentet, a szakbizottságainkat, a tekintetben, hogy a tanács hogyan gondolja a jogalkotási átláthatósági viszonyokat javítani a saját berkeiben, és nagy érdeklődéssel várjuk a reakciójukat. Sajnos ma még nem tudunk beszámolni semmiről, semmi fejleményről, de hogyha bárki ezzel kapcsolatban tájékoztatást tud adni, akkor ezt örömmel várjuk. És mivel nem érkezett még meg a kolléganő, ezért az árnyék előadókra térnénk rá rögtön. A Peti szakbizottságból Peter Járit köszöntöm. Peter, szeretne felszólalni? Igen, köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy végre ez ilyen komolyan elindul útján ez a téma, és nagyon örvendetes ez, hogy az ombudsman is ilyen komolyan foglalkozik ezzel. Azt hiszem, hogy az átláthatóság elmondható, hogy ez egy modern, tulajdonképpen egy modern jelszóvá lett, de nagyon fontos, hogy ez egy bizalomteremtő fogalom a modern korban nagyon fontos, hogy az Európai Unió polgárai számára világossá kell tennünk azt, hogy hogyan is történik egy döntéshozatali folyamat, hogyan is néz ki. A parlament rendkívül extrém módon átlátható, ezt tudjuk. Minden egyes képviselő szavazása teljesen kristálytiszta mindenki számára, de ugye a tanács egy black box, egy fekete doboz, ez elhangzott, és itt például bármit is gondoljunk a, az alaptörvényről nálunk, az például egy teljesen átlátható folyamat volt annak ellenére, hogy bárki bármit gondol erről. És természetesen sok polgár nem ért ezzel egyet. De nagyon fontos az, hogy, az, hogy a német polgárok úgy gondolják, hogy őket is bevonják a folyamatban. Nagyon ö, fontos, hogy senkit ne frusztráljon az átláthatóság hiánya, hiszen a döntések elfogadhatóságát is erősen növeljük ezzel. Vagyis nagyon fontos, hogy a, a polgárok tudják azt, hogy egy adott tagállam hogyan szavazott egy adott kérdésben, tudják azt is, hogyha, hogy annak a szavazatnak mi volt a háttere, mi volt az indoklása ezek nagyon érzékeny témák gyakran, és mi képviselőként szintén nem tudjuk magunk sem gyakran, hogy egy adott tagállam hogyan szavazott, hanem egyszerűen informális forrásokból megpróbálunk tájékozódni. De az, hogy kezdetektől fogva minden dokumentumot eleve titkossá nyilvánítanak, bizalmas elegűen nyilvánítanak, erre sincs szükség, ez is elfogadhatatlan és nagyon természetesen vannak olyan tárgyalások, amelyek zárt ajtók mögött történnek, de most nem erről beszélek. Minden tagállam polgárának tudnia kell, hogy egy adott tagállam miben, hogyan szavazott. Ez az Európai Unió összességének a szavahihetőségét is növelni. Jelen pillanatban ugye nem ez a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem ismerek mindenkit, de Jean Delazsi, ő is itt van szocialisták részéről a Petiben, igen. Nos, engedjék meg, hogy ő az árnyék előadó, a Peti szakbizottság árnyék előadója nevében nyilatkozzam, aki koordinátorként is szerepel. Árnyék előadóként szeretném tehát megosztani kell néhány megjegyzést, és angolul fogom ezt megtenni. Mind a két előadónak szeretnék megköszönni, Judy, ezt a kiváló jelentést. Egyértelmű, hogy a legfontosabb elemeket lefedi a témában ez a két jelenség, és ennek a testületnek, ennek az intézménynek nagyon világos álláspontját tolmácsolja. Az átláthatóság tekintetében nagyon fontos, hogy kiemeli ez az anyag az, hogy milyen veszélyek rejlenek abban, hogyha nem átláthatóan működik a tanács, illetve szövegmódosításokkal is ért a az európai polgárok bizalma egyre jobban megrendülhet az Európai Uniós intézményekben, és ezért ő úgy gondolja, hogy a Brexit szavazásnak is ez volt az egyik legfontosabb oka, és nagyon fontos, hogy ebből tanuljunk, levonjuk a tanulságot, hiszen mindig lesznek itt a parlamentben, illetve Európában is ellendrukkerek, akik soha nem hittek a közös értékeinkben a szolidaritás és az európai együttműködés értékeit soha nem fogadták el, de nagyon fontos, hogy őtőlük függetlenül a lehető átlá- legjobban átláthatóan ö, dolgozzunk. Ö, a, van egy olyan ö, megállapítás, hogy a demokrácia a sötétben meghal, ezt ezzel teljes mértékben egyetért, úgyhogy támogatja ezt a jelentést. Én is szeretném megköszönni a kollégáknak ezt a kiváló munkát, ez egy nagyon komoly munkafolyamat eredménye, Ráli asszony munkájára alapozva. Ez a felmérés bizonyítást ad arról, hogy nem csak az átláthatóság hiányával állunk szemben, hanem az alapjogok is sérülnek, és nagyon fontos, hogy ezt kihangsúlyozzuk, a nyitottság, a polgár közelség getása ez alá, ez az átláthatóság hiány, és teljes mértékben egyetértek kolléganőm eh, elemzésével az Európai Unió felelősségébe vetett hitet ássa ez alá a polgárok eh, körében, hiszen nem nyilvánosak ezek a döntések, az európai polgároknak nincs hozzáférés ezekhez az információkhoz. És fontos, hogy megváltoztassuk eh, ezt az irányt. Még egyszer köszönöm, kiváló munkát végeztek az előadók, Orei asszonyt, asszonynak is gratulálok, nagyon fontos, hogy a következtetésekben kiemeljük az átláthatóság erősítését. Köszönöm szépen. Meg készen áll arra, hogy felszólaljon? Öt percet adok mindenkinek. Thank you, uh, thank you, Chair, and uh, apologize. Köszönöm szépen. Elnézést még a csomagomat is ott tettem a repülőtéren, fogalmam sincs, hogy hogy fogom megkapni, mindesetre én itt vagyok, és mindenképpen ki szeretném használni az összes rendelkezésemre álló lehetőséget. Jó lenne Nórnak, köszönöm a nagyon jó együttműködést, sajnálatos módon ez nem mindig így van, de mi tulajdonképpen barátok is lettünk a jelentés készítése közben. A Peti és az AFKO titkárságának is köszönhet az előkészítő munkáért, nagyon rövid ez a jelentés, én is rövid leszek. A legfőbb jelent, üzenet, amit szeretnénk közvetíteni ezzel az, hogy az ombudsman mellett állunk, nagyon fontos a kérdés, amit felvetett, hiszen az intézmények szerepe idővel megváltozott, a parlament most már társjogalkotó, úgyhogy a gyakorlatoknak is ugyanígy változnia kell. A parlament átláthatóvá vált, minden nyilvános, minden jegyzőkönyv rendelkezésre áll, a képviselők álláspontja mindenki számára világos és egyértelmű, és itt az itten ülő, az itt ülők számára is. Ez nem igaz sajnálatos módon a tanács esetében, még a koreperülésekre sem. Ahogy ez az alapszerződésekben áll, a döntéseket az állampolgárokhoz a lehető legközelebbi szinten kell meghozni. Ez nyitott, átlátható eljárásokat is jelent, és nincs egyensúlyban a két társ jogalkotó mert könnyen mutogathatnak az emberek a parlamentre, mondván, hogy mi vagyunk a bűnbakok. Egyáltalán nem így van ez, mert a döntéseink ismertek. Amit azonban a közvélemény nem lát, és gyakorta a tanács és a parlament közötti harcból fakad ez, mert a tagállamok álláspontja nagyon erőteljes itt Brüsszelben. Mindenki tudja, hogy mi a helyzet a közvélemény szemében, hogy minden jó dolog a saját kormányuktól származik, minden rossz meg Brüsszelből. Ez a médiáknak is köszönhető, illetve azért is, mert a nemzeti parlamenteket túlságosan későn tájékoztatják a kormány döntésekről, és szeretnénk rámutatni erre a jelentésben. A tanácsnak az ombudsman ajánlásait kellene követnie. És úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy erre koncentráljunk, és egyértelmű üzenetet közvetítsünk. Mi, parlament, kiállunk az átláthatóság és a demokratikus folyamatok mellett. Köszönöm. Köszönöm. Tumasszony, az ECR következik, bár nem látom a képviselőket, akkor jöhet az ALDE esetleg. Igen, nagyon köszönöm a szót tisztelt társ elnökök! Először is természetesen az ombudsmannak kell megköszönnünk azt a kiváló munkát, amit végzett. Aztán Jó Lájnen kollégám minden uh, megállapításával egyetértek, ezt megerősítette Jana Tum asszony is. Tehát kiváló ez a megoldás, és szerintem ezt az utat kell követnünk. Mégpedig határozottan. Úgy érzem, a tanács részéről eléggé érdekes ez a hozzájárulás, mert minden egyes tagállamot érint ez politikai szempontból is. Hogyha így járnak el, ennek semmi köze ahhoz a kultúrához, amit mi próbálunk itt képviselni a parlamenten belül. Ha nem az érdeküket képviseli, akkor Brüsszel okolják. De az Európai Uniós szakpolitikákon túl is vannak dolgok, amelyekkel Brüsszel is foglalkozhat. Úgyhogy ezt a politikát tényleg meg kell kérdőjeleznünk a tanács részéről. Ez alapvetően fontos egész Európa számára. Úgyhogy a munkánk során valamilyen befolyásolással kell élnünk, hogy ezt a nyitottságot elérjük, és hogy tiszteletbe tartsák ezeket a rendkívül fontos ajánlásokat, amelyekre rámutatott az ombudsman is. Ez az egyik dolog. Másrészt, ahogy Jó Lányan is elmondta, a konkrétumokra is koncentrálnunk kell az állásfoglaláson belül. Nem szabad eltávolodnunk ezektől. Még egyszer gratulálunk, és azt gondolom, hogy azért még lehet javítani egy-két módosítón, különböző utalásokkal kiegészíteni őket, tárgyalásokat illetően. Nagyon hatékony volt az együttműködés, köszönöm még egyszer, kiváló volt mindez, és köszönet az ombudsmannek is. GUE, nincs Spinelli képviselő, Kostadinka Kuneva sincs itt, úgyhogy akkor a zöldek jönnek. Auken asszony parancsoljon. Köszönöm a szót. Először is Ez a jelentés rendkívül egyértelmű, rövid munka volt, és szerintem az európai hiányosságokra kell koncentrálnunk, ami a demokráciát illeti. Ha a tanács kormányszerv lenne, és nem lenne demokratikus ellenőrzés, befolyásolás, hát ez nagyon kényelmes álláspont számukra, és olyan könnyű másokra mutogatni, és a parlamentet, vagy Brüsszelt bűnbaknak kikiáltani. A tanácsnak minél előbb meg kell tanulnia, hogy úgy kell viselkednie, mint az EU intézményeknek. Átláthatónak kell lennie, részt kell vennie a munkában. Nagyon örülök ennek a jelentésnek, mert ez egyértelműen megfogalmaz, hogy miről is van szó. Ezen kívül kiemeli azt is, hogy ha a nemzeti parlamentek nem tudják követni, hogy mi történik, nem csak a saját kormányukra igaz ez, hanem másokra sem. Mert eh, én nagyon sokáig voltam a Dán parlament képviselője. Képzeljék el, hogy a parlament egy idő után bejelenti, hogy ezt meg azt meg amazt döntött. De nem mondta el, hogy milyen eljárás keretén belül, hát micsoda botrány lenne ebből. Azt gondolom, nagyon nehéz lenne ezt megváltoztatni, mert ez nagyon-nagyon régi ö, szokás, szerintem diplomataként kellene eljárnunk egy bizonyos határig. És itt a nagy probléma. Nem szabad elfeledkezni a nemzeti kormányokról sem, egyszerűen elképzelhető, hogy rákényszerítik őket arra, hogy igenis, kövessék azt, ami itt történik. Ez egyértelműen kitűnik az ombudsman ajánlásaiból, ebből a jelentésből, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy próbáljuk megértetni a nemzeti kormányokkal, hogy mi forog itt kockán. Az európai jövő, az európai szavahihetőség, a tanács szava hihetősége. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Max Anderson következik az AFKO zöld képviselő nevében. Köszönöm, rövid leszek. Jó ez a jelentés, még jobban kritizálhatnánk a tanácsot, de nagyon jó a jelentés. Elnök, gyakorta így beszél, de aztán jól szavaz. Most az FDD következik. Gazdágó képviselő nincs itt, nem képvisel senki, de Leonora Evi igen, úgyhogy parancsoljon. Igen, köszönöm szépen elnök asszony a szót. Én is tulajdonképpen ugyanezt szeretném mondani, amit a kollégák kolában elmondtak már, mert teljes mértékben egyetértek, nagyon fontos ez a jelentés, egy nagyon fontos témáról, alapvető témáról, amely hála az európai ombudsmannak, aki tényleg azt szeretné, hogy jól irányítsuk az európai intézményeket. És tényleg sajnálatos módon nélküle nem tudnánk, hogy ez így van. Már nagyon régóta így van ez, és én nagyon régóta szerettem volna már foglalkozni ezzel a témával, az éves jelentés kapcsán is, amely az Európai Ombudsman tevékenységéről szól, ezt én készítettem, de nem tudtuk akkor ezt kifejteni ilyen mértékben, mint ma, arról a problémáról, hogy már túlságosan rég volt a megoldatlan ez a helyzet. súlyosan kritizáljuk a tanácsot, mert a tanács a demokratikus jogait sérti régóta az állampolgároknak. Az döntéshozó folyamatok során ugyanis nincs átláthatóság. Csatlakozom a kollégák kritikai megjegyzéseihez, egyszerűen hihetetlen, elfogadhatatlan, hogy az egyes tagállami döntések a jogalkotói folyamat során ilyen módon születnek, és így a, de- a demokráciát, az állampolgárok tájékoztatását nem tartják tiszteletbe. Nos, ami a nyilvános regisztrát illeti, nem elegendő mindez. Az is elfogadhatatlan, hogy a jogalkotói folyamatra vonatkozó dokumentumok túlságosan sokszor hozzáférhetetlenek. Ezt elmondta az Európai Bíróság is. Van egy rendelet, amely erről szól, és ezt felül kellene vizsgálni. Véleményem szerint támogatni kell ezt a jelentést, meg kell erősíteni azt, hogy teljes átláthatóságra van szükség, teljes átláthatóságra. Az állampolgároknak teljes körjén hozzá kell tudni férni a dokumentumokhoz, ami az jogalkotói eljárást illeti, és a három oldalú egyeztetéseket is. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm. Harold Faneman? Nem, nem. Remélem, hogy egyszer valaki majd végre valamilyen más véleményt is képvisel. Jérôme Lavier, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Csak egy apró gondolatot szeretnék még elmondani, ami a felhasználatot illeti, felhasználást illeti. Szeretnék azonban gratulálni is a két előadónak, mert ha az általuk javasolt intézkedéseket tényleg foganatosítják, újfajta módon működhetnének az európai intézmények, ami engem illet. Egy módosított mindenképpen be fogok adni, amelynek segítségével még messzebb lehetne menni a 16. cikk a bekezdésében, ahol azt kérjük, hogy a kormányokat, tagállamokat rendszeresen ö, oszt, osztályozzuk, szerintem a képviselőkre is ki kellene ezt teljeszteni, mert ö, egyes országok ki apró játékokat játszanak, azt mondják, hogy hát nem vagyunk hivatalosan felelősek, mert nem hivatalosan szavaztak meg minket. De vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy de hát én ott se voltam ezen az ülésen. Még az európai ügyekért felelős államtitkár is mert ez nálunk is előfordul az én hazámban, de esetleg más funkciót is betölt, párt funkciókat, pedig amikor a kormányban voltak, akkor bizony az ő feladatuk volt, de mivel nincsenek nyoma, egyáltalán nem az ő felelősségük. Úgyhogy a demagógok mondhatnak bármit néhány hónappal, néhány évvel később, minden felelősség nélkül. Azért hívnám fel erre a figyelmet, mert amikor az európai képviselők valahol egy teremben jelen vannak, az nyilvános dolog. És ha nem vagyunk ott, az is. Ha szavazunk, az nyilvános, ha nem vagyunk ott szavazni, az is. És 5-15 év múlva is lehet tudni azt, hogy ha ott voltam, mire szavaztam, ha nem voltam ott, akkor nem voltam ott, és nem szavaztam még akkor is, hogyha mindenki szavazhat arra, amire akar, azért egyfajta felelősségnek kellene érvényesülnie a kormányok tagjaira is, és azon túl, hogy az átláthatóságról szavazunk egy szöveg vonatkozásában, még a képmutatás ellen is fel kellene lépnünk. Köszönöm szépen. Elmar Brock az utolsó, az EPP árnyék jelentés készítője, parancsoljon. Elnök asszony. Um, szeretném hogy kiemeljük a kult szót, ami a képmutatás. Ez itt a legfontosabb szó, fogalom. Ugyanis, hogyha a tanácsban a tagállami kormányok valamit elfogadtak, akkor otthon mindig azt mondják, hogy ha ez valami népszerűtlen döntés volt, hogy ők bizony ellene szavaztak. Ez az egyik komoly strukturális problémája az Európai Uniónak. A polgárok egyszerűen nincsenek helyesen informálva, ebből hamis hírek is keletkezhetnek természetesen. Ez helyesen lett megállapítva az imént, az egyik kollégám is említette ezt már. Azt hiszem, hogy ezen okokból egyetértek ezen anyag szándékával. Nagyon fontos valóban, hogy nagyobb legyen az átláthatóság. Itt ez, erről ne nyissunk vitát. Azonban az, hogy ezt hogyan struktúráljuk, hogyan építsük föl, itt azért szeretnék mondani még valamit a, nagyon fontos az üzenet, hogy minden legyen nyilvános. De nézzünk körül a saját házunk táján is. A frakcióülések, a frakcióelnökök munkája nyilvánosságra kerül? És még hosszú a sor. A válasz nem. Ezért ne ott kezdjük el a munkát, ne az másokra mutogassunk, hiszen ez is elég képmutató. Azt hiszem, hogy ezt logikusan végig kellene gondolnunk. Talán nézzünk magunkba is, hiszen majd vissza fognak mutogatni ránk azok, akiket bírálunk. És amit a tagállami kormányok az első ülésen az alkotmányos szerződés első fél órájában megbeszéltek, a soha nem került nyilvánosságra, ez egy az alkotmány konvent eredménye volt, mégpedig arról szólt, hogy a miniszteri tanács ülései nyilvánosak. Ez volt a kiinduló pont, az ebben a, ezen a grémiumon egy darab miniszteri tanács van, és a parlamenti komponens már a kétkamarás rendszer, és más a helyzet például a külügyminiszterekkel. A külügyminiszterek ülése mindig nyilvános, ezt ismerjük, hogy miért, milyen okokból. Nagyon fontos tehát, hogy differenciáljuk. Itt csak a jogalkotási tanácsi folyamatokról van szó a tanácsban, és ezért fontos ezen a területen, hogy a parlamenti üléseken a miniszteri tanács valamennyi határozata nyilvános ülésen történjen, és a miniszterek egyesével magyarázzák el, mondják el, hogy hogyan szavaznak és miért. Erre van szüksége a polgároknak. Ez a kiinduló pont, és ebből már tovább fejlődhetünk, további struktúrák irányába. Szerintem ez a logikus. És ezen kívül úgy gondolom, hogy ez csak akkor működik, hogyha a szakminiszteri tanácsoknak nincsen jogalkotási jogköre. Akkor az A pontokkal teljesen más történne, hiszen az A pontokat mindenki csak megszavazza automatikusan ezeken a tanácsokon. De nagyon fontos, hogy a szakminiszteri tanácsok gyakorlatilag a miniszteri tanács bizottságaivá váljanak és ezen az alapon legyen egy parlamenti struktúra. És utána dönthetjük el, hogy melyik rész legyen nyilvános, és melyik nem. Tehát ahol parlamenti felelősséggel döntenek, ott lenne a második kamara. Azt hiszem, hogy ez lenne a logikus struktúra. Ez azt jelentené, hogy ami ebben a jelentésben van helyes és támogatandó, és támogatható is, de azért még egyszer nézzük meg, hogy ez a strukturális struktúra, ez, ez a strukturális felépítmény hogyan nézen ki, tehát világosan ö, ö, hatékonyabbá kellene tenni ezt, és ami az alkotmányos kombentben szereplő határozatokat illeti, konzekvensen kellene eljárni és így erőteljesebben kellene ezt felépítenünk, az, hogy ez mennyire legyen nyilvános, milyen részben erről vitázhatunk még később, de azért még egyszer mondom, ne felejtsük el azt, hogy sokszor mi sem ülésezünk nyilvánosan, úgyhogy ezt nem kérhetjük a tanácstól sem minden esetben. Az első feladatunk pedig nem abban áll, hogy a tagállami parlamentek feladatait nézzük ebben a projektben, és ezeket befolyásoljuk, hanem azt kell világossá tennünk, azt magunk számára is, hogy minden tagállamnak megvannak a saját szabályai arra, hogy az adott politikusai hogyan viselkedjenek a tanácsban. Vannak olyan országok, amelyekben Európa szakbizot, az Európa ügyi szakbizottságok előírják azt, hogy a tanácsban hogyan, milyen vonalat kell követni. Fontos az, hogy a tagállami parlamentek jobban kontrollálhassák a saját kormányukat. Nem szabad nekünk sem hibákat elkövetnünk, a tagállami parlamentek tagjai a saját kormányukat kell, hogy ellenőrizzék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Üström asszony. Megragadnám a lehetőséget képviselőként, bizottsági tagként, hogy szóljak, hiszen elfogadhatatlan szerintem, hogyha megnézem az Európai Tanács jelenlétét, azt kell, hogy mondjam, hogy elég egyértelmű üzenetet szeretnék megfogalmazni. Egészen mostanáig az osztrák tanácsi elnökség nem teljesítette Hans Weissmann vállalását, amit július 11-én tett, 11.50-12.30-ig tartott ez az ülés, ott elmondta, hogy elkötelezett amellett, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet a tanácsban történő folyamatokról, a fejleményekről, illetve arról, hogy hogyan lehet a szabályokat és az eljárásokat javítani, ami a jog, jogalkotási átláthatóságot illeti. Szeptemberben járunk, szeptember végét írjuk, és még semmilyen választ nem kaptunk, ez pedig elfogadhatatlan. És most nem elnökként, hanem normál tagként szólok. És végül Leinen urat szeretném idézni, aki azt mondja a tanácsnak, hagyják apla, abba azt, hogy diplomáciai testületként lépnek fel, inkább demokratikus intézményként járjanak el. Itt a vége az üzenetemnek. Nos, ez az, amit szeretnék átadni a tanácsnak. Danuta, köszönöm szépen, Cecilia. Azt hiszem, hogy eljutottunk a vita végéhez. Nem tudom, hogy a jelentéstevőnek visszaadjam-e a szót. Igen, kérem akkor röviden. Igen, nagyon szépen köszönöm kollégák a hozzászólásokat, valóban nagyon hasznos volt, különösen Brock úr hozzászólása volt, nagyon érdekes. Évekkel ezelőtt már hasonló kísérletet tett, és akkor semmi nem történt az intézmény részéről, a tanács részéről, úgyhogy remélem, hogy ezúttal valahogyan valamilyen másik szögből próbáljuk megközelíteni a dolgot, és remélem, hogy eredményt sikerül elérni. Az ombudsman levelet küldött a tanácsnak, és ennek semmilyen foganatja nem volt. Csend honol. Nincs átláthatóság, csak diplomáciát tapasztalunk, és azt mondják, hogy ahhoz pedig nem kell az átláthatóságot, ez egy nagyon furcsa jelzés. Hát szóval gesagt, dass Nos, elhangzott az helyesen, hogy a tanácsban az átláthatóság egy új alkotmányos hozzáállást tenne lehetővé, egy új alkotmányos szerepet az Európai Unió részéről, hiszen akkor már nem kormányközi grémium lennénk, és az egyes tagállami álláspontok átláthatósága ahhoz is vezetne, hogy megszűnne a, az a hozzáállás, hogy Brüsszelt lehetne bűnbakká tenni mindenért, vagyis az átláthatóság nagyon sok információt hozzáférhetővé tenni, és a jövőben a hamis hírek terjesztését is elkerülhetnénk. Azonban Elmar Brocknak még sincs igaza, ugyanis a Koreper tulajdonképpen annak a tükre, ami a szakbizottsági munka, a tanács pedig a plenáris nálunk, vagyis a koreper nyilvános megbeszéléseinek a követelésével gyakorlatilag a szakbizottsági munkát tennénk nyilvánosságra, hoznánk nyilvánosságra. Nálunk a frakciókban a munkacsoporti értekezletek, szakbizottsági értekezletek sem nyilvánosak, de a koreper az tulajdonképpen egy másik grémium, és a 14-es cikkben elmondjuk mi is, hogy a parlament egy jogalkotási kamaraként értelmezi magát, és mi azt szeretnénk, hogy legyen egy jogalkotási fórum, és e- itt egyetértek el már Brokkal, és ez a 16 plusz 1, ez magától alakult ki. Ez része is ennek az egész átlátható, nem átlátható folyamatnak. Köszönöm mindenkinek ezeket a fontos véleményeket, és várom a módosítókat. Thank you, that's the end of the... Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk az ülést. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elnökök nevében, hogy november 21-ére tervezzük a szavazást a közös bizottságban, ez pedig azt jelenti, hogy október 3-a lesz a módosítók benyújtásának a határideje, tehát október 3-a, 18 óra 30-ig. Köszönöm szépen, és az AFKO szakbizottságot arra kérem, hogy fáradjon át egy másik ülésterembe. Köszönöm szépen.